Dear colleagues, good... Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és kezdjük is az ülést. Először is elfogadjuk a napi rendet, azt hiszem, hogy ezt elfogadottnak tekinthetjük. Van egy bejelenteni való. Az ECON koordinátorok úgy döntöttek, hogy a horvát miniszter meghívása, ezt fenntartják, a Ekon titkársága most ennek a találkozónak a megszervezésében dolgozik, tagállamok részt vesznek az Ekon nal való gazdasági párbeszédben, amióta a Sixpack életbe lépett, és Csakalov miniszterrel Hm, következik a, a ez a gazdasági párbeszéd, a második a ciprusi e, találkozó után. Most e, az egyetlen napi rendi pontunkra rátérünk, e, Euklid Takalotosszal fogunk eszmecserét folytatni az e, görög pénzügyminiszterrel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta az ECON szakbizottság meghívását, és mindannyian tudjuk, A Schulz elnöknek küldött levélben Cipras miniszterelnök azt kérte, hogy a parlament vegyen részt nagyobb súlyjal a Görögországnak nyújtott pénzügyi segítségnyújtási programban, és a vita egy megfelelő eszmecsere után az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy egy pénzügyi segítségnyújtási munka csoportot hoz létre, ez a makrogazdasági kiigazítási programba illeszkedik, és ez egy nagyobb demokratikus elszámoltathatóságot biztosít a gazdasági kormányzási mechanizmusnak. Az első ülésre, a pénzügyi segítségnyújtási munkacsoport ülésére jövő héten kerül sor, és nagyon fontos eszme cserével kezdjük a munkát, Szakalotosz miniszterrel, miniszterrel fogunk eszmét cserélni. Hosszú és nagy benyomást keltő strukturális intézkedéseket tartalmazó listát kaptunk tőle. Ezeket az intézkedéseket a harmadik kiigazítási program egyezmény óta, életbelépése óta eh, hozták. Idén július és december között így mm, tervezik végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Egy felülvizsgálati folyamat már elindult, ezt eh, szeretnénk lezárni, miután az elmúlt hónapban elfogadott eh, intézkedések lehetővé teszik a két összeg átutalását, az első és a második részlet átutalását, és nagyon nagyra értékelem ezt a mai eszmecserét. Meg is adom a szót Szakaratos miniszternek, és utána rátérünk a kérdésekre és válaszokra. Tessék, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Roberto, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai találkozóra. Köszönjük szépen a munkacsoportnak is, hogy megvizsgálja a görög kiigazítási programot. Mi úgy gondoljuk, hogy egy fair tárgyalásra van szükség, különböző személyek, különböző álláspontok, különböző a politikai spektrum különböző oldalán álló személyek véleményére vagyunk kíváncsiak. Szeretnénk azonban beszélni arról is, hogy milyen gazdasági és szociális hatása van a programnak, hogy hogyan működik a program, vannak-e olyan kérdések, amelyekben a görög kormány és a intézmények nem értettek egyet, ilyen egyébként elég sok példát tudok mondani, ilyen például a tejpiac liberalizációja, mi úgy gondoljuk, hogy ettől még nem lesz versenyképesebb a helyzet, egész egyszerűen csak a nagy szupermarketek fognak ebből profitálni a görög termelők kárára. Tehát vannak ilyen kérdések, ezekről szívesen nyitunk vitát, mindenkinek jó munkát kívánunk, és természetesen bármilyen olyan kérdésben szívesen rendelkezésre állok, amely a munkacsoport, kép, munkacsoporti képviselőket érdekli. Még a kormány a nyár előtt úgy döntött, hogy három alapvető pillére bontja fel megközelítését, a következőkben egyez, vannak olyan dolgok, amelyekben meg tudunk egyezni azonnal, vannak olyan kérdések, amelyeket későbbre halasztunk, és vannak olyan kérdések is, amelyeket a kormányoknak be kell vezetnie a helyzettől függetlenül. Például Görögországban ilyen a házi orvosi szolgálat bevezetése, tehát azonnal az emberek bármi probléma adódik, akkor a sürgősségi ellátásra mennek a kórházakhoz, ez pedig nagyon nagy kiadás jelent a kórházak szempontjából. Nézzük most az első részt. Mi úgy gondoljuk, hogy hatalmas munkát végeztünk nyár óta. Itt egy listát is hoztam ezzel kapcsolatban, ezt mindenkivel megosztottam, hogyha jól tudom, akkor ezt ki is osztották. Én úgy gondolom, hogy kimondottan az államadóság, illetve a deficit kérdése, a pénzügyi piacok, a reálgazdaság, az adóügyektől a mezőgazdaságig és a pénzügyi rendszerig mindenféle kérdésekben nagyon sok előrelépést tettünk. Most, hogy mennyire vagyunk sikeresek ebben, úgy gondoljuk, hogy az első és a második mérföldkövek bekövetkeztek karácsonyig, és most abban a fázisban vagyunk, hogy az első felülvizsgálatot végezzük. Öt nagyobb kérdéskörről van itt szó. Itt van a fiskális szakadék, hogy hogyan tudunk egy 3,5 százalékos határon belül maradni 2021-ig. Aztán ide tartoznak még a nem jól működő kölcsönök, hitelek. Nagyon örülünk annak, hogy a különböző alapok kérdésében lehet még további vitákat is folytatni. Ami a fiskális kérdéseket illeti, azt hiszem, hogy ebben az intézmények nagyon megosztottak voltak. A becsések szerint közel állunk a három európai intézménye, az IMS, a bizottság és az LKB becsléseihez, azonban nagyon messze állunk az IMF vagy az IMF becsléseitől. Mi részben azt vállaltuk, hogy 1%-os GDP arányos szinten 2016-ban ennyit beépítünk a gazdaságba annak érdekében, hogy 2017-ben és 2018-ban ezt végre is hajtsuk. Az IMF azt kéri, hogy további intézkedéseket eszközöljünk, ezt nagyon nehéz nekünk megérteni, hogy miért van erre szükség. Nos, hát azért is van ez így, mert amikor nyáron sikerült megegyezésre jutni, a gazdasági előrejelzések rosszabbnak tűntek, mint ami aztán a valóságban megtörtént. Tehát mínusz 0,5%-os növekedésről beszéltünk, volt, aki 2,5%-os mínusz gazdasági növekedést prognosztikált, végül is csak 0,4, mínusz 0,4%-os, és alacsonyabbak is a bérek is, azért is, mert nagyobb lett a növekedés valamivel, és ráadásul az adócsalással kapcsolatos intézkedéseinknek is kezd megjönni a hatása, tehát alapvetően főként az áfa csalások területén sikerült előrelépést elérnünk. Éppen ezért mi nem értjük azt, hogy miért kellene további intézkedéseket hoznunk ebben a helyzetben, ami egyébként politikailag nagyon nehéz lenne, és talán még ennél is fontosabb, hogy gazdaságilag is kontraproduktív lenne. Nem szeretnénk azt, hogy csak Görögország az első felülvizsgálat után további rossz megszorító intézkedéseket kelljen bevezessen, és annak ellenére, hogy a gazdaság kicsit jobb helyzetben van, és végül is a Grexitről már nem beszélünk, az emberek úgy gondolják, hogy Görögországban sikerült túljutni ezen a nehéz időszakon. A másik fontos kérdés a nyugdíj kérdése miután az IMF úgy gondolja, hogy ezen a területen is többet kellene tennünk, és meg kellene nyírmálnunk a jelenlegi nyugdíjrendszert, nem arról van szó, hogy nem ismeri el azt, hogy gyakorlatilag már mostanáig is nagyon radikálisan megreformáltuk a nyugdíjrendszert, nyáron kezdődött ez a reform, mint ahogyan ezt olvashatják is, gyakorlatilag az összes korai nyugdíjazási formát be, 300, több mint 300 nyugdíjalapból egy nyugdíjalapot hoztunk létre, ezt szerintem nagyon nehéz lenne más országokban is megvalósítani, gyakorlatilag azonos szabályok érvényesek mindenkire ennek értelmében, és sikerült a rátákat is fenntarthatóvá tenni középtáron. Ez, középtáron. Ez nagyon radikális reformokat követelt meg. Ezek a ráták a gazdagok és a szegények között egy kicsit jobban a redistribúciós rendszert kiegyensúlyozottabbá teszik. Ezzel nincs is problémája az IMF-nek, inkább azt szeretné, hogyha fiskális oldalon tennénk többet, és ezért gondolják azt, hogy további nyugdíjcsökkentésekre van szükség. De ezt mi a jelenlegi helyzetben nem tudjuk megtenni. Egyébként az IMF egy jó érvel is előállt, mint ahogy mindig van mindkét oldalon jó érv. Ők azt mondják, hogy ha teljes szociális kiadásokat nézzük, akkor ezen belül a nyugdíjkiadások valóban nagyon nagy részét teszik ki ennek a portfóliónak, és valóban például a gyermekszegénység sokkal magasabb Görögországban, mint az időskorúak szegénysége, de ugyanakkor ez mégsem jó, mert nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni ezt a rendszert, pont akkor, amikor a recesszió legalján vagyunk. Radikális, középtávon fenntartható rendszert kívánunk megalakítani radikális reformokkal, és jelenleg a nyugdíjrendszer úgy működik, mint egy korábbi családi bevételi rendszer. Úgyhogy alapvetően a görög nyugdíjrendszer egyáltalán nem olyan nagy lelkű, például 600 eurós nyugdíjas, mondjuk ez egy átlagos nyugdíjasnak a, a bevétele, de ugyanakkor ebből támogatja a munkanélküli fiát és a tanuló, tehát a, a diák unokáját is. Tehát ö, alapvetően itt a nyugdíjrendszer nagyon sokszor közbelép az oktatási politikában, vagy, ö, a, nyug, vagy a ö, más szociális ö, kiadások terén is. Tehát sikerült csökkentenünk 40%-kal az elmúlt 5 évben a nyugdíjrendszert, és szeretnénk átformálni a szociális kiadások portfólióját is, de ez csak középtávon megvalósítható. Tehát most szépen lassan fogunk egyre több pénzt átcsoportosítani, például a gyermekszegénység vagy más szociálisan nehéz helyzetű csoportok felé. Mi eléggé optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ezt meg tudjuk tenni, azért, mert nagyon sok javaslatunk van arra vonatkozólag, hogy milyennek, hogy hogyan tudjuk a korrupció ellen, illetve mm, az adó elkerülés, adócsalád ellen, adócsalás ellen felvenni a harcot. Vannak Franciaországban, Olaszországban, Németországban önkéntes vagyonnyilatkozatok, Például Észak-Vesztfáliában egy lista született ezekről a önkéntes nyilatkozati programokról. Ezek kicsit ilyen cukorka és furkosbot módszerrel dolgoznak, és ezen a területen még inkább az elektronikus fizetőeszközök hitelkártyák területén szeretnénk előrelépni, és ugye itt van még a dohánytermékek csempészete, ahol szintén sokat lehetne előrelépni, és ez egy nagyon problémás terület Görögországban amúgy is. Mi úgy gondoljuk, hogy fair az, hogy az intézmények nem számolják fel a nem parametrikus intézkedéseket, de ugyanakkor természetesen nem fogjuk a zérót megkapni, tehát szeretnénk valamilyen pozitív be, ö, bevételt kapni ebből, és ezen keresztül szeretnénk finanszírozni a növekedés orientált programjainkat. És végül lenne egy nyilatkozatom még. A görög kormány stratégiájának része az, hogy minél hamarabb befejezzük ezt a felülvizsgálatot. Tehát az idő, mint faktor is lényege ennek a stratégiának, hogyha késés mutatkozik, akkor nagyon nehéz hónapokon keresztül mondjuk egy nyugdíjreformról beszélni, mert ez a politikai szempontból rendkívül nehéz, és mobilizáció eh, mutatkozik szociális szempontból is. Tehát szeretnénk minél hamarabb túljutni ezen eh, a felülvizsgálaton, és hogyha az emberek ezt látják, akkor visszatérnek a befektetések, az emberek is hogyha ezt nem tesszük meg, akkor viszont Görögország megint visszatér az újságok címlapjára, hogy nem teljesíti az elvárásokat. Ezért nagyon fontos lenne az, hogy ezt az üzenetet ö, el tudjam juttatni mindenhová. Nem végtelen az időnk, és egyébként február 5-én azt mondták az intézmények, hogy majd tíz nap múlva válaszolnak, most már ez majdnem egy hónapja történt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy egy önmagát beteljesítő jóslattá váljon az, hogy a görög program nem tudott, nem volt hatékony. Én pénzügyminiszterként és közgazdászként sem tudom ezt támogatni. Köszönöm szépen. Egy kicsit nehéz volt mindent megérteni, és különösen nem egyezik minden európai intézmény véleménye a tekintetben, hogy Görögországban milyen intézkedéseket kéne hozni. Reméljük, hogy az IMF már majd jobban érti a helyzetet. Most Georgios Kricosznak adok szót a néppárt részéről. öt perc lesz a kérdésekre és a válaszokra is együttvéve. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak ezt a nagyon izgalmas bevezetést. Két kérdésem lenne. Először is a nyugdíjakkal kapcsolatban, és azzal a szigorú kapcsolatban, szigorú hozzáállással kapcsolatban, amit a IMF képvisel. A görög nemzeti bank is átvette ezt az álláspontot, és egyes európai intézmények is, ha nem is ennyire szigorúan. Lehetséges ezek után kompromisszum? Mit tesznek azért, hogy megszülessen egy megállapodás, és a további pozitív előrelépés, a adóság átcsoportosítás elkezdődhessen. Lehetséges kompromisszum a nyugdíjak kapcsán? Ez az első kérdésem. A második pedig Vapolopoulos úrhoz szól illetve őtől idéznék, hogy a Görög Nemzeti Bank elnöke, hogy a GDP 12%-ának megfelelő növekedés lenne szükség, ahhoz, hogy az adósságot le lehessen dolgozni, vissza lehessen fizetni. A belső megtakarítások nem lesznek elegendők a tőkeképzéshez. Milyen lehetőségeket lát ön ennek ellenére a adó visszatérítésre. Köszönöm szépen, ami a nyugdíjakat illeti. Szerintem beszéltem a választ, tartalmaztam a szövegem. Tartjuk magunkat ahhoz az ígérethez, amit tettünk. A strukturális szempontból, hogy az fenntartható legyen, 2016-tól 1%-os GDP növekedést kell, plusz növekedést kell generálni. Ennél nagyobb kompromisszumra szerintem nincsen szükség, már csak azért is, mert már a recessziónak nagyjából vége, és meg már 12-szer is volt megszorítás. János Tavares és Paul Thompson, amit állítanak, szerintem több helyen félrevezető. Paul Thompson például azt mondja, hogy Németország a kormány utatásunknak csak a 2%-át használja, a görögök 10%-át. Németországnál nem 2, hanem 7% ez az érték, hogyha pontosítunk, és ugyanolyan mércével mérünk a transferek és a hárompárti hozzájárulások beszámításával. És még ez is egy kicsit félrevezető, mert a kiadásokat lehet csökkenteni a nyugdíjakra, de ha 25%-kal csökkent 5 év alatt a jövedelem szint, akkor relatíve többet költünk a nyugdíjakra, miközben abszolút értékben kevesebbet. Tehát egy ilyen visszaesés mellett a jövedelemben, meg a növekedésben a nyugdíjak másképpen domborodnak ki. Tehát strukturális szempontból sok helyen korrigálni kell ezeket az adatokat. Ami a beruházásokat illeti, nagyon sok kezdeményezés van. Arra törekszünk, hogy ne újra próbáljuk feltalálni a kereket, hanem inkább a meglévő szakis, szakismereteket igénybe vegyük, például a, a bankok rekapitalizációja révén, illetve egy olyan stratégia révén, amelyel nem csak az Európai Bizottsággal, az EBRD-vel, az a központi bankkal, a fejlesztési alappal összhangban hajtjuk végre a privatizációt, a beruházási bankkal, és ez nem egy kincstári hozzájárulás, hanem egy működő beruházás, a pénz a megújuló energia hordozókban, és így tovább. Tehát jövőben mutató projektekre fordítódik. A fejlesztési bankkal is új beruházási szabályokról próbálunk egyeztetni, hogy kiegyenlítettebb legyen a verseny lehetőség a magán cégek között. Magas az adó arány, kiszámítható, alacsonyabb adókat akarunk, új beruházási törvényt, amely legalább 7 évig érvényben marad, hogy a beruházóknak biztonsága legyen és ehhez külföldi szakértelmet veszünk igénybe, ezért optimista vagyok. Provapol olasz úrnál én optimistább vagyok, szerintem be lehet hozni a beruházókat, hogyha a programok sikeresnek látszanak. A PSI után két-három évvel ezelőtt a Financial Times-ben azt olvastam, hogy ez nem fenntartható megoldás, az európaiak egyszeri megoldásokat csinálnak. Az első felülvizsgálat után azonban, miután megállapodtunk, szívesen megírtam a Financial Times-nak, hogy nem. Igenis, fenntartható volt az ötlet, a megoldás, és nincs oka a befektetőknek arra, hogy visszavonják a pénzüket. Udo Bullmannak adok szót. Tisztelt Szekolatos miniszter úr, azt hiszem ebben a teremben mindenki tudja, hogy milyen harcokon ment át Görögország, és értjük a jelen dilemmáját is, és még ehhez hozzájön ugye a menekültek sok tízezeres, százezeres száma. Ennek ellenére én arról kérdezném önt, hogy hosszabb távon egy modern görög gazdaságnak mi az esélye, mik a görög megmaradt gazdaságnak az erősségei, milyen pozitív és negatív visszasatolási köröket lát, mik az akadályai egy pozitív visszacsatolásos előremutató fejlődésnek, és miben igényelne az európai intézményektől támogatást. Köszönöm a kérdést. Az első válaszom nem is gazdasági jellegű. Először a közigazgatásnál kell kezdeni. Mert a kormányom úgy érzi, hogyha nem tudjuk megreformálni a közigazgatást, és éppen ezért most nemrég törvényt hoztunk, amely depolitizálja a közigazgatást, nos, ha ez nem sikerülne, akkor az összes többi előbb intített említett beruházási alapbank működése korlátokba ütközik. Először meg kell teremteni a normális semleges közigazgatás, amely képes levezényelni ezeket a programokat. Ez szerintem az elsődleges prioritás. A beruházók biztonságot, kiszámíthatóságot várnak nem csak adózási területen, hanem általában a szabályok fenntarthatóságát is. Hogyha azt kérdezi tőlem, hogy mi az elsődleges kihívás, ez a közigazgatás reformja a gazdaság és a polgárok érdekében, hogy a polgárok visszanyeljék bizalmukat az intézményekben, hajlandók legyenek a koordinációs, partnerségi, szinergiás tevékenységekre, ha nincs bizalom a közigazgatásban, akkor ha még a lakosság sem hisz benne, akkor miért higgyenek benne a vállalkozók, a beruházók? Tehát ehhez legalább két-három év kell. A másik pedig, hogy legyen egy fontos fejlesztési stratégiánk. Már a válság előtt én sok helyen elmondtam, hogy Görögország akkor irányítása ebben tévedett főleg, hogy nem alakított ki egy ilyen stratégiát. Wolfgang Schäublénak és felhívtam a figyelmét rá, hogy a, már a válság előtt én ezt megírtam, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nem még több adósságra, hanem a modern gazdaság feltételeinek megteremtésére. Görögországnak van know-how-ja. Európa, Európában majdnem a legmagasabb arányban rendelkezik a fiatalok körében master's degree fiatalokkal. Tehát meg lenne a brain power. És a válság előtt Görögországban a szoftver export volt a legvezetőbb ö, iparág. Nem, illetve hát nem ez volt a legnagyobb szelet a tartának, de a legdinamikusabban fejlődő szelet a tartának. És ha ezt akkor felkarolták volna, és nem ilyen áll és szemfényvesztő projekteket támogattak volna, hanem ezeket a az értelmiségi vállalkozó csoportokat, akkor nem itt tartanánk. Azt látjuk, hogy még minőséginek mondott szállodákban műanyag sajtot szolgálnak föl, míg egy sarokkal arrébb biosajtot hoz az őstermelő a piacra. És a kettő miért nem ér össze? Ugye Görögország exportálta a jó biotermékeit, és ezeket a német szállodák szolgálták föl, nem a görög szállodák. Tehát a mezőgazdasági termékek otthoni értékesítés, az energia hordozók arányának, mixjének átállítása és az IT-ipar felkarolása, ezek azok a húzó ágazatok, amelyeknek Görögországban megvan a bázisa, csak építeni kéne rájuk. Csak sajnos ugye a brain drain során nagyon sokan elmentek az országból, tehát a közigazgatás reformja, ha megszületik, akkor visszajön a beruházás, és akkor meg vannak olyan ágazatok, amelyekbe érdemes lesz Görögországban is beruházni. Köszönöm szépen, Robert. Bent Luke, Luke következik. Miniszter úr, németül fogok beszélni, üdvözlöm. Ich äh, begrüße Sie. Először is sok szeretettel köszöntöm itt a szakbizottságban, és szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen pontos és informatív tájékoztatást kapunk. Ez ehhez nem vagyunk hozzászokva, nem mindenki eh, kényeztet el bennünket eh, ilyen hozzászólásokkal. Mindazonáltal hadd mondjam el, hogy nem vagyok teljesen meggyőzve sem, eh, és a problémák azért már megmutatkoztak. Hogyha számokban fejezhetem ki a dolgokat, Görögországban kb. 3 millió nyugdíjas van, másfél millió munkanélküli 700 ezer ember fog, dolgozik a közigazgatásban, tehát ez 5,2 millió ember. A magángazdaságban 2,7 millióan dolgoznak, tehát a 2,7 milliónak kell eltartania ezt az 5,2 milliót. Aztán a, emellett ugye a foglalkoztatottnak a családjaikat is el kell tartaniuk, plusz a nyugdíjasokat, plusz a nyugdíjasok családjait, stb. Én nem igazán látom azt, hogy ezt a problémát, ezt az aránytalanságot hogy lehet megoldani máshogy, mint hatalmas növekedéssel a magángazdaságban. És valóban, hogyha 2,7 millióan dolgoznak a magángazdaságban, és 1,5 millió a munkanélküli, ez azt jelenti, hogy 50%-os reális növekedésre van szükség teljes foglalkoztatás mellett. Nem tudom, hogy hogy akarnak elérni olyan növekedést, vagy hogy, hogy akarják elérni azt a terület, azt, hogy, hogy teljes foglalkoztatás legyen. Ezért csatlakozom Bulman úr kérdéséhez, a stratégiája nem igazán győz meg a modern közigazgatás kis szövetkezetek a, a gazdaságban önmagában nem hoznak ilyen hatalmas megoldást, hatalmas növekedést. Úgyhogy hiányzik nekem ez a master plan ami alátámasztja ezeket a elvárásokat. Well, um... Nos, két hónap múlva újra meghívhatnak. Ugyanis kb. egy hónap múlva, elvileg márciusban, de most késik a program, egy kicsit később, benyújtjuk az intézményeknek a fejlesztési stratégi, stratégiánkat. A memorandum része ez, ez a stratégia, amit be kell nyújtanunk. Ahogy tudják, nem hiszem, hogy van egy nagy ötlet, gondolat, nem tudom, hogy ismerik-e azt a mesét, ami a rókáról és a madárról szól a róka, aki sok mindent tud, a madár meg csak egy dolgot. Hát azt hiszem, hogy nekünk rókának kell lennünk, és sok mindenben kell kiismernünk magunkat. A a munkánk nagy része az NPL-ekkel foglalkozik, tehát a nem törlesztő hitelekkel, hogy ne legyenek zombi bankok, és a fenntartható működést folytató bankok támogatása nagyon fontos. Az EPRD-t nagyon is érdekli, nagyon is támogatni kívánja a szövetkezeti bankokat. Nyilván emlékeznek rá a válság után a Németországban a Deutsche Bank, Franciaországban is a szisztematikus, a, a rendszer szintű bank, bankok prociklikusan kölcsönöznek, jó, idő, jó időkben kölcsönöznek, és rossz időkben pedig nem. De a német spárkászék, tehát a takarékszövetkezetek anticiklikusan kezdtek el hiteleket nyújtani, és ezeket kevésbé érintette aztán a válság. Ne felejtsék el, hogy a quantitative easing is fontos kérdés Felejtsük el mondjuk Görögországot egy pillanatra, beszéljünk csak Olaszországról, Spanyolországról, Portugáliáról. A monetáris tranzíciós folyamat, átalakulási folyamat Európában összeomlik, hogyha hogyha csökkenti az LKB a, a kamatot, az lehet, hogy ennek a pozitív hatása nem jut el eh, a legalább kisebb szintekre Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban. Eh, beszéltünk sokat a beruházásokról, a KKV-kről, a pénzügyi rendszerekről, beszéltem a közigazgatásról, és Nincs egy, nincs egy válaszom a kérdésére. Remélem, hogy ezek az elemek, amelyeket itt említettem, ebben a stratégiában szerepelnek majd, amelyek, amely stratégiáról az elkövetkezendő két hónapban fogunk egyeztetni a intézményekkel. Mátiás, eh, Marisa Mátiás következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eh, eljött, megfogadta az, elfogadta a meghívást. Ami a menekültek kérdését illeti, én arról szeretnék beszélni, hogy a görög hatóságok nagy erőfeszítést tettek a menekült kérdés megoldására. Valószínűleg ez az az ország, amelyik a legnagyobb erőfeszítést tette. Úgyhogy szeretném, hogyha tájékoztatna bennünket erről hogy mi változott a közkiadások szintjén, hogy képes legyen Görögország humanitárias választ nyújtani, adni a, a menekült kérdésre. Másodszor pedig azt szeretném tudni, hogy lehetővé vált -e a trojkával való egyeztetés ezen a területen, az egyezmény feltételeinek megváltoztatására gondolok, egy kicsit több rugalmasságra a célkitűzések elérésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy az intézmények gyakran nagyon önkényesen döntenek a rugalmasság e, megadásával kapcsolatban. Azt szeretném tudni, hogy azok a, az erőfeszítések, amelyeket a hatóságok tesznek, ezek hatással vannak az egyezmény rugalmasság tételére. Thank you also for that. Köszönöm szépen. Fordítva szeretnék válaszolni, fordított sorrendben a kérdésére. Először is, hogy milyen hatással volt ez a tárgyalásokra. Úgy látom, hogy sok szereplő azt szeretné, hogyha működne ez a dolog, és ezért optimista vagyok, hogy működni is fog. Nem azt várjuk, hogy a program szabályait megváltoztatják a, a menekültválság miatt, ezt világosá tettük, viszont azt mondtuk, Hogyha nem érjük el ex post a célt, mert nagyobb volt a e, kiadás, amit a menekült válságra kellett fordítanunk, ezt vegyék figyelembe. Azt hiszem, hogy ez egy eltérő megközelítés, ezt el tudják képzelni, hogy ez megtörténhet, figyelve a válságot, a menekült válságot. Nyilván a görög kormány és a görög emberek már megmutatták, hogy mit tartunk európai értékeknek, nem is görög értékeknek, hanem európai értékeknek. Támogatjuk a menekülteket és a menedékhez való jogukat, ezt a döntést megtettük, és azt hiszem, hogy Görögországban ez nagy támogatást élvez, és erre büszkék vagyunk. Az, én azt remélem, hogy ez a szolidaritás ez majd át vagy kihat más országokra is, és más ügyekre is. Én attól félek, hogy egyes országok nem, veszi, nem látják, hogy mennyire veszélyes ezzel, ezzel, ebben a kérdésben nemzeti megoldásokat keresni nemzeti problémákra, hogyha ezen az úton indulunk el, akkor biztos, hogy nyilván felmerül majd egy nemzeti probléma az önök országában, amelyre, amelyek kapcsolatban a többiek hátat fordítanak. Most tehát a válság egyre dagad, igyekszünk a hotspotokat megnyitni, igyekszünk a menekülteket megfelelő körülmények között fogadni. igyekszünk őket elhelyezni, de még akkor is, hogyha lakatást biztosítunk nekünk, vagy legalább sátrakat, akkor is tovább akarnak menni, nem akarnak maradni. Nem olyan egyszerű a helyzet, Nyilván sokan jártak már a görög szigeteken. Az a gondolat, hogyha megnézik a térképet, elég a térképet megnézni, ez a gondolat, hogy leállítják ott az emberek áradatát, ez eléggé elképzelhetetlen. Nagyon nehéz a helyzet. Az Európai Bizottság válasz szól a kéréseinkre, néha a pénzt később kapjuk meg, miután elköltöttük, és ez a likviditási helyzetet nem javítja a gazdaságban ez mm, további nyomást helyez ránk. Hogyha rossz úton indulunk el, akkor Görögországban abszolút elviselhetetlen lesz a helyzet, hogyha a határokat tartósan bezárják, hogyha nem lesz európai válság, akkor nagyon nehéz lesz a helyzet Görögországban. Azért is, mert a humanitárius kérdésekkel kapcsol, a, a, a görögöknek nyújtott humanitárius, illetve szociális juttatások is megsínlik ezt. Látni kell, hogy ez hogyan táplálja az idegenellenes xenofób politikát szélsőjobboldali bal politikát, akik ugye azt a polémiát használják, hogy azt mondják, hogy nézzétek, az idegeneket támogatják, a saját népüket meg nem. Tehát a szolidaris, szolidáris megközelítést kell eh, újra megtalálni, amely az alapító atyák gondolatköre volt. Köszönöm szépen, Ernest úr, teszünk következik a zöldek részéről. Yeah, dear minister, thank you for being here. Köszönöm szépen örülök, hogy itt van velünk miniszter úr, és mi is azért elég nehézkesnek találjuk azt, hogy miért eh, is kér további konszolidációs intézkedéseket az IMF, eh, hiszen sokkal jobb eh, a növekedési ráta, és az összes előrejelzés szerint a fiskális konszolidáció is jól működik. Nem értem, hogy miért akar az IMF további intézkedéseket bevezettetni. Mi sem értjük ezt. Két kérdésem lenne, miniszter úr. Az egyik az egy reformmal kapcsolatos, amelyre ön is, amelyről ön is beszélt. Itt egy olyan adatbázisról van szó, ami a görög állampolgárok adóbevállására vonatkozik. Ez valóban nagyon fontos és jó, de ez az adatbázis még nem igazán működik. Nem tudom, hogy mikor lesz teljes mértékben működőképes, és mikor lehet majd ezeket az információkat például nyomozáshoz felhasználni. Mi sokat dolgozunk egyébként itt a parlamenten belül is ezekkel a kérdésekkel, tehát az adóelkerülés, adócsalás elleni harc fontos prioritás számunkra. Egy másik fontos kérdés a 25 milliárdos összeg a bankok rekapitalizációjára. Ez az összeg a végén sokkal alacsonyabb lett, ha jól tudom, 5,4 milliárd. Most nem világos számunkra az, hogy ezt a 25 milliárdot milyen alapon állapította meg a trojka, mert csak azért sem, mert 2014 végén és 2015 elején volt a legnehezebb a helyzet. Tehát volt-e egyébként ennek a változásnak hatása akár a fiskális konszolidációjára, akár más területre. Van-e, volt-e tehát ennek a változásnak hatása? A 25 milliárd egy eurócsoportos vitából kerekedett ki. Az EKB azt mondta, hogy körülbelül ennyire lesz szükség. Nos, hát most megnézzük, hogy honnan nézzük a hogy mennyire gondoljuk azt, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. Elképzelhető, hogy ez nem 25 milliárd volt, de elképzelhető az is, hogy a rekapitalizáció majd működik, tehát ez az optimista megközelítés. De hogyha a félig üres megközelítést nézzük, akkor elképzelhető azt is előre jelezni, hogy itt ennek hatása volt a részvényárak csökkenésére. Tehát attól függ, honnan nézzük ezt a kérdést. Ugyanis ez a privatizációs alap szempontjából ugye 25 milliárd jött volna a bankoktól, és 25 milliárd a többi szektortól, tehát ez megint csak egy másik olyan kérdés, amelyről továbbra is tárgyalások folynak. Mert a 25 milliárdot nem fogjuk egyébként elérni, de én úgy gondolom, hogy ez a vita ez jó felé megy. Nézzük most az adókérdést. Azok, akik sokáig rendelkeztek külföldi bankszámlákkal, a válság alatt kivitték a pénzt Görögországból, és ők úgy gondolták, hogy ezt nem banktranszfereken keresztül fogják megvalósítani. A nehézség egyébként ennek az az, hogy hogyan tudjuk kimutatni, hogy konkrétan mi, milyen mozgások történtek. Mondjuk Roberto elképzelhető, hogy először egy, egy görög bankhoz tett be egy milliót, aztán egy másik görög bankhoz, majd egy harmadikhoz, és aztán vette csak ki tehát ez így lehet, hogy könnyűnek tűnik, de higgyék el, hogy ezt nem olyan nagyon egyszerű személyekre lebontva megvalósítani. Most egy szoftverrel próbálkozunk, és ezért most már sokkal optimistább vagyok. Nézzük az IMF-et. Nagyon sokszor úgy éreztem, hogy két óriás, vagy elefánt üldözi Görögországot, aki antilop formájában próbál elmenekülni. Az IMF azt mondta, hogy Európát is nyomás alá helyezte, de ők, tehát az IMF úgy gondolta, hogy hogyha az egész program és az államadóság kezelését közösen végeztük volna, akkor lehet, hogy ez jobb lett volna. Nagyon nagy volt így a a nyomás rajtunk, de az európai félen nem volt nyomás. Márpedig úgy gondolom, hogy nekünk azt, kellett, azt kell megvalósítanunk, amit nyáron megígértünk, amiben megegyeztünk, nem lehet ezt most fölfelé vinni, nem lehet további követelésekkel előállni. Szerintem ez így nem fel. Köszönöm. Tom van Denkendelláre a néppártól. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk ma Brüsszelben. Én nagyon aggódom Görögország jövőbeli gazdasági helyzetével kapcsolatban. A memorandum, amelyet az önkormánya aláírt, ebben az szerepelt, hogy modernizálják a szakképzést és az oktatást, és az egyik legfontosabb ebből a szempontból az volt, hogy decemberre elfogadjanak egy keretet a gyakornokságok, illetve a szakképzés területére. Mert sajnos különben az Európai Szociális Alaptól ide vonatkozó összegeket nem kapják majd meg. Tud-e erről információt adni nekünk, hogy ezt a reformot megvalósították-e vár, vagy sem, és ha nem, akkor mit kívánnak tenni? A másik a privatizációra vonatkozóik, a másik kérdésem. Tudom, hogy ez is nagyon nehéz kérdés. Látom, hogy ez a privatizációs program jól működik, de még további problémák mutatkoznak a közbeszerzés területén például. Vannak-e okok azzal kapcsolatban, hogy aggodalmakat fejezhessünk ki, a politika továbbra is beleszól-e a közbeszerzésekbe. Rendben. Először a második kérdéssel kezdem a válaszokat, és aztán az első kérdésre majd írásban adok választ, mert nem tudom pontosan a választ a szakképzéssel kapcsolatos programra, úgyhogy engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban őszinte legyek, ez az őszinte válaszom, nem tudom az első kérdésre a választ. A második kérdés a privatizáció és a közféra beleszólása a közbeszerzésbe. A görög kormány úgy gondolja, hogy ugye van itt egy kád és egy kis baba, nem szabad a víz ebből a szempontból a politikai közbeszólás. mondjuk azt, hogy ez egy hagyományos görög politikai hozzáállás volt már az idők kezdete óta. Nos, a reformok arra törekednek, hogy ezt megszüntessük, ezt megváltoztassuk, de ugyanakkor az, hogy a kormány hatással van a politikákra is. Például nekem semmi közöm nincsen a privatizálandó bankok kérdésében, de az viszont érdekel, hogy Görögország hosszú távú vállalásai megvalósuljanak. Például a kereskedelmi bankok tevékenységén keresztül megvalósuljon a KKV-k finanszírozása, és így tovább. Ez egy hosszú távú perspektíva. Ugyanez a helyzet a függetlenségre vonatkozóan is, ami szintén nagyon fontos ebben az első felülvizsgálatban most. Egy nemzetközi panel három szemét javasol, bárkit elfogadtunk volna mi is, nagyon jó a kapcsolatunk is, és nem mondom meg nekik, hogy mi után nézzenek, mit figyeljenek meg jobban, de fontos viszont az, hogy együtt tudjunk működni. Tehát ilyenfajta különbségtételre szükség van. Az alap, a privatizációs alap, olyan tőkével rendelkezik, akár ingatlanokkal, de más, más elemekkel is, amelyeket privatizálni lehet. Az is elképzelhető, hogy ezek csak pénzt fognak hozni az alapnak. Nagyon fontos az, hogy például a nemzeti energiapolitikát ebbe hogyan építjük be. Amikor a privatizációs alapra vonatkozó jogszabályt előkészítettük, akkor a francia példát követtük, meghallgattuk a francia szakértőket, megpróbáltuk a politikai intervenciót megszüntetni. Tehát az én kötelezettségvállalásom ezzel kapcsolatban az, hogy a görög kormány szeretné külön választani a politikát, rossz értelembe vett politikát, a politikai beleszólást, a jó értelembe vett politikákból szeretné ezt kivonni, a nagybetűs politikát. Tehát itt a szinergiákra viszont oda kell figyelnünk, a vegyes gazdaságok vagy vegyes társaságok kialakítására szükség van, Köszönöm szépen, és a másik kérdése pedig majd írásban adok választ. Köszönöm szépen. SZSD frakció, Albert Szent. A megszorítási programok egyike az a munkás osztály és a középosztály helyzetbe hozására irányul, illetve a stabilitás megteremtésére a nyugdíjak restruktúrációja révén. Erről szeretnék többet hallani, hogy a külföldi közvetlen befektetések és ezen kérdés viszonya milyen. Mielőtt ez a Syriza kormány hatalomra került, az előző kormány már sok mindent jól csinált. Három egész 1,8 milliárd dollárral nőtt 2014 és 2013 között a, a tartalék. A GDP arányos ö, közvetlen beruházási arány 9,8-ról 8,5%-ra csökkent. A zöldmezős beruházások 2013-ban 36%-on voltak, ezek egy év múlva csak 22%-ot tettek ki. Milyen intézkedéseket tervez arra, hogy ez a trend megforduljon? Mi fogja a görögöket versenyképessé tenni? És el tudná nekünk mondani pontosabban, hogy milyen terveik vannak a privatizáció mellett, az általában egyébként munkahelyeket szokott csökkenteni a magánasítás, milyen egyéb intézkedésekkel próbálnak egyszerre versenyképesebbé tenni a görög gazdaságot és munkahelyeket teremteni. There were a lot of questions there. Uh... Ez egyszerre jó sok kérdés, három percben, nos, kaphat egy, egy perc pluszot, miniszter úr. Abban igaza van, amit a versenyképességről mond. A strukturális kiigazítási programok az IMF részéről először restruktúrálják az adósságot az elején, aztán leértékelnek, és aztán hajtják végre a programot. De nálunk nem volt restrukturációja az adósságoknak, és nem volt leértékelés mert eurótagok vagyunk. És ezért az IMF programok is teljesen másképpen hatottak, mint egy fejlődő országban hatának. Ez nagyon nehéz helyzetet teremtett, és a válság megoldásában és a beruházások ösztönzésében nem segített igazán. A Grexit mindig ö, ott maradt a napirenden, mint opció. Ilyen környezetben kellett ö, volna a külső beruházóknak az előző vagy a mostani kormány alatt megjelenni. Bármilyen adósság megoldás történik, ettől függetlenül meg kell teremteni a beruházóknak a lehetőséget. Ezt nyilatkoztam a Financial Times-nak is múlt héten. Ha visszanéz, előre nézünk 2017 húsvétjéig, akkor addigra azt akarjuk, hogy legyenek most már külső közvetlen beruházások. Ebből mi tartozik az EU-ra? Az említett problémákon túl, ráadásul Görögországnak van az a sajátos problémája, hogy ez egy kicsi, zárt gazdaság, vagyis eleve probléma nálunk a nem kereskedése alkalmas termékekről való átállás az exportálható termékekre való átállás. A fejlesztési stratégiának tehát ezt is meg kell oldania, és ez az egyik központi kérdés. Hogy a fejlesztési stratégiában, az adófinanszírozáson, az új struktúrákon, intézményeken túlmutatóan sikerül átállnunk exportképes áruk gyártására. Az előző kormány és a mi megközelítésünk között az a különbség, hogy az előző kormány nyilván neoliberálisabb volt, mint mi vagyunk, úgy állt hozzá, hogyha csökkentem a béreket, és fellazítom a munka körülményeket, munkaidőt, akkor majd jön a beruházás. Nos, ez téves elképzelés volt, és ezért fontos az ön kérdésének a második része, része is, mert a háború utáni gazdaságokban én nem tudok olyan gazdaságról, a fejlett gazdaságokat is ideértve, ahol tisztán a bér, bérek csökkentése révén nőtt volna a külföldi beruházási arány. Stratégiára van szükség, amely megoldja a szűk keresztmeszeteket, közös vállalatokat alapít, érdekeket teremt, eh, építési terveket, perspektívákat ajánl. Ezeket például Japán megcsinálta. Nos, nekünk is egy ilyen fejlesztési stratégiára van szükségünk, amely nem ilyen egysikú, hogy csökkentjük a béreket, hanem sok szempontú, és keretet teremt a beruházóknak, nem egyszerűen egy ö, mozgó tényezőt javít a számukra. Ha ezek nem érnek össze, akkor nem fog jönni még a befektetője. Tehát több, sok intézkedésre és intézményre és keretre van szükség ahhoz, hogy ezek együttese vonza a befektetőket, és ezt próbáljuk megteremteni a következő két évben. Éva Bauanova kap a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött. A couple of things um, actually I want to raise. önök emelték az adókat, ugyanakkor nem sikerült az adóbehajtás hatékonyságát növelni, sőt az romlott 2015 és 2014 között 1-2 százalékos romlást mértek. Hogyan lehet úgy új adókat kiszabni, hogy közben a régieket sem hajtják be? És van-e arra vonatkozó tervük, hogy esetleg egyes adókat akár csökkentenek, pont az adóbevétel növelése érdekében. A holland kolléga már említette, és ez nekem is dilemma, hogy a privatizációs programon belül ön, ha jól értem, ragaszkodik a program megtartásához, mert hát vannak apró eredményei, de úgy hallottuk, hogy az önök kormányában nem mindenki támogatja ugyanezt. Ön melyik oldalon áll? A program alapvető kérdéseiről van itt vita. És egy kicsit talán érzelmi jellegű a hozzáállásom, én bolgár vagyok, és kicsit érintett is. A görög-bolgár határt lezárták a görög farmerek tüntetése miatt, és a görög kormány semmilyen módon nem reagált a görög termelők tüntetésére, a helyzet elmérgesedett, nem látjuk a probléma megoldási szándékát. Nem lehet ezeket a sebeket nyíltan hagyni. Önök mit fognak tenni a mezőgazdáik megnyugtatása érdekében, és egyben persze a közös biztonság garantálásáért? A harmadik kérdésre nem tudok, nem akarok válaszolni. Igen, nagy tüntetések voltak a nyugdíjak miatt. Ezzel elhatároztuk, hogy párbeszédes formában foglalkozunk, ez már ö, működik is. Sok gazda belátta, hogy a reformok, amelyeket tervezünk, az végül is a legszegényebb gazdáknak lesz a legjobb. És a tüntetések visszaestek. Nem látom, hogy ennél jobban mit lehetne reagálni. Az érveléssel általában sok mindent el lehet érni, és ez sikerült is. Nyilván sajnáljuk, hogy a bolgárok békéjét is megzavarta ez a tüntetés, de hát erre reagáltunk, nem igaz, hogy nem reagáltunk. Ami az adókat illeti, pedig téved. Kevesebb volt az adó bevételünk, mint tavaly, de a növekedés is kevesebb volt. Ugyanakkor az adó bevételek aránya nőtt a költségvetésen belül, sőt, túl teljesítettük az adó bevételezési tervet, és jelentősen nőtt az adóbeszedés hatékonysága az utóbbi három-négy hónapban, főleg a nyári intézkedések óta. Ön azt is kérdezi, hogy akarunk-e adót csökkenteni. Az európai intézmények azt mondják, hogy önöknek alacsony, illetve a szigeteken ugye az áfa alacsonyabb, ezzel nem lehet a szegény embereket hatékonyan védeni. Miért nem szüntetitek meg, mondják ők nekünk, ezeket az alacsony áfa és miért nem csináltak egy alacsonyabb kulcsú általános ö, áfarendszert. Ezt elfogadtuk, az előző kormány erre nem volt hajlandó, ezt mi elkezdtük végrehajtani, csökkentjük a VAT az áfa kulcsokat, egyszerűbbé tettük annak a bevallását, behajtását, és növekedett is az áfa bevétele a kormánynak. És hát még a versenyképességnek is jót tett ott helyileg. Ami a privatizációs kérdést illeti, nem tudom miért mondja, hogy túl keveset tesz a kormány. Az előző kormány képviselője is jártak itt, állítólag ugye ez egy liberális kormány volt, öt éve lett volna, hogy a kikötőket, a, a repülőtereket rendbe tegye. Mi privatizáltuk a regionális repülőtereinket német tőkéseknek, lezártuk a Costco tárgyalásokat a Pireusi kikötő, kikötő ügyéről, és folytatjuk annak a megvalósítását, amit ígértünk. Tehát privatizálunk. Nagy ütemben az erődeinkkel szemben. Persze ezt sokan nem támogatják, még a kormányomon belül sem, a választóink között sem, de mi végrehajtjuk azt, amit a memorandumban megígértünk. És ez is az intézmények kérésére történnek, és történik is az IMF térésére. Jó, egyes témákban lehet, hogy elmaradtunk, lehetünk volna gyorsabbak is, de valamennyi európai intézmény azt fogja mondani, hogy ezeket mi elkezdtük végrehajtani. Thank you, Kostas Mavridis. Köszönöm szépen, a szociáldemokraták nevében megadom a szót képviselő úrnak, Mavrides úrnak. Igen, a frakciója kérésére megváltozott a hozzászólók sorrendje, úgyhogy ezért jön most ön. <laughs> it's an a game between us. Uh, Mr. Csagalotos. Csagalotos, uh, uh, uh, Takéletes úrnak mondom, hogy um, a közös nyelvünkön fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzák az Ekon szakbizottsághoz. Három rövid kérdésem lenne. Először is, Mi a helyzet a fenntarthatóság kérdésével? Az Európai Parlamentben sokat beszéltünk a Görögország kérdéséről, Görögország kérdéséről, és mindannyian azon a véleményen voltunk, hogyha nem fenntartható a program, akkor az egész bukásra ítélt. Másodszor van-e valamilyen elképzelése azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai lehetnek ennek a kvantitatív easingnek milyen hatásai lehetnek a görög gazdaságra? Van-e valami um, ezt, ezt lehet-e már kvantifikálni, meg lehet-e mondani, hogy mi e, az eredménye ennek. Aztán a nem törlesztő hitelekkel kapcsolatban e, Drági e, elnök itt volt, és egy új intézkedést vetett fel, mégpedig a banki aktívák értékpapírosítása. Ezt az LKB is végezhetné. Van-e ezzel kapcsolatban, ez Görögország elvégezheti-e, van-e ezzel kapcsolatban lehetősége, és hogyan tudunk önnek, önöknek hatékonyabban segíteni? Ami az utolsó kérdést illeti, ebben a munkacsoportban már egy döntő lépést hoztak, úgyhogy két hónap múlva, amikor majd látom, hogy hogy működik a dolog, remélem jól fog működni, beszámolok erről. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás. Összességében én azt gondolom, hogy az európai én, mint európai, és mint demokrata mindig úgy gondoltam, hogy a Monet folyamat, melyet az integrációt a gazdaságon keresztül indítjuk, és ezt majd követi magától a politika. Ez veszélyes, és én szerintem politikával kellene kezdeni, vagy legalábbis ezt erősíteni kellene. Én azt szeretném, hogyha Európa ilyen irányban fejlődne, európai társadalomnak kell létrejönni, és ezt csak a demokrácián keresztül lehet elérni. Ami a eladósulás fenntarthatóságát illeti, államadósági fenntarthatóságát illeti, az adóssággal kapcsolatban még nem kezdtük meg a tárgyalást. Nagy vita, hogy mire koncentráljunk, a stocksra vagy a flowsra. Eh, az IMF a flowsra akar koncentrálni. A finanszírozási szükségletekre ez egy érdekes megközelítés. Azt hiszem, hogy igaza van, meg kell vizsgálni az adóság fenntarthatóságát, és emellett abban is igaza van, hogy nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy ruházzanak be, hogyha nem gondolják, hogy az ország fenn, politikája fenntartható, vagy gazdasága fenntartható. A kvantitatív easing kérdése bonyolultabb, nem tudom, hogy mennyiben lehetne ezt rövid távon megvalósítani, még ha úgy is döntenénk, hogy megvalósítjuk. Amire Görögországnak szüksége van, mind az IMF-től, mind más szereplőktől, azok olyan jelzések, amelyek arra utalnak, hogy a dolog működik. Ez nagyon fontos lenne, mert Görögország lakosságának 85%-a úgy gondolja, hogy 2016 gazdaságilag még rosszabb év lesz számukra, mint 2015. Ilyen körülmények között nagyon nehéz a, a haladás, hogyha az LKB a QE programba bevet bennünket, vagy a waivert megerősítette, akkor abból indulhatunk ki, hogy ennek nagyon fontos jelzésértéke lehet. Ami az NPL-eket illeti, az LKB és főleg az IMF különösen nagy érdeklődést mutat a téma iránt, és ezt minden szereplőben meg kell beszélni. Azt gondolom, hogy a görög kormány nagyon sok változást <coughs> vezetett be az új hitelminősítő intézetek, aztán az új közvetítők, a, az eszközök transferére vonatkozó intézkedések, tehát az elkövetkezendő hetek kulcsfontosságú jelentőségűek lesznek, amikor is a tárgyalások a végükhöz közelednek, és minden szereplő, a bankok, a kormány, az intézmények közösen látniuk kell, hogy mennyire fontos az NPL-ek kifuttatása, leépítése. Világos jogszabályalkotó folyamatra van szükség ehhez, ez nem a jobb oldal vagy a bal oldal között van a megosztottság, a zombi bankok mindenki számára rosszak. Nem tudunk uh, új cégekbe beruházni, hogyha a zombi bankok uralják a bank ágazatot. Szigfried Unezán következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Miniszter úr, világos, hogy az elkövetkezendő években, hónapokban Görögországnak növekedése van szüksége, újra versenyképesnek kell lennie az országnak, és a nemzetközi beruházók szemében vonzónak kell lennie. Ami a ma görög gazdaságot illeti, a privát gazdaság nagyon, privát ágaz, gazdasági ágazat nagyon kicsi a közágazathoz képest. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javítsák a versenyképességet? A konkrét kérdésem a következő. Milyen javaslatokat akarnak benyújtani annak érdekében, hogy a üzleti tevékenység folytatását megkönnyítsék Görögországban, főleg a startupokra gondolok, és azt szeretném megtudni, hogy milyen intézkedéseket terveznek a bürokrácia csökkentésére. Egyszerűsíteni a KKV-k a fiatal vállalkozók számára a hatóságokkal való együttműködést, kommunikációt. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az agendánk. Inkább a gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik-e, mint a pénzügyminiszterébe, de nagyon sok egyszerűsítésre került sor. Korábban ahhoz, hogy valaki egy KKV-t, nem az, hogy KKV-t indítson, de egy helyi kis ütletet nyisson, mondjuk egy kis um, kioszkot, vagy, vagy, vagy egy kis uh, a ez őrületes, bürokratikus erőfeszítésekre uh, volt szükség. Ezt nagyon megváltoztattuk, radikálisan megváltoztattuk, sokkal kevesebb lépésre van szükség, ez a one-stop shop gondolat is megvalósult, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat. Ez a szükséges lépések közé tartozik, ezt mindenki tudja, hogy nagyon fontos, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyeket mindenki megért, és amelyek nem változnak napról napra. El kell mondanom azt is, hogy a korábbi rendszer nem volt, nem volt ha, ö, hatékonytalan. a korábbi rendszer a görög kultúra része volt, de ezt összekapcsolnám a, az igaz, a közigazgatással. A kabiné kabinett főnököm minden nap behoz aláírni való dolgokat, és olyan dolgokat kell aláírnom, hogy mondjuk egy ápoló szeretne átköltözni az egyik kerületből a másikba, hát ez hatékony, nem hatékony. de hogyha meg nem írom alá, akkor meg ez a baj. Nem annyira, nem, nem pénzről van szó, hanem támogatottságról. A görög kormány A, a görög kormányra nem lehet ráhúzni azt, hogy nem hatékony, nagyon sok lépésen kellett, át, nagyon sok instancián kellett átmenni ahhoz, hogy eljusson valaki az eredményhez, és ez volt a lényeg az egész kultúrának. Ezt kellett megtörni, ezt kell megtörni. Most, ahogy a közigazgatásról beszélünk-e, vagy az ön kérdéséről, a startupok támogatásának kérdéséről, ezt, ezt a rendszert meg kell törni, ebből ki kell törni egyszerűsíteni az engedélyek kiadásának a módját, és ennek az egész eljárásnak a egyik részét képezi ez. Köszönöm szépen, Pervan Sperez következik. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, sőt kettő. Az első, nagyon meglepett az, hogy a memorandummal kapcsolatos tárgyalások során az ÁFA milyen fontos szerepet kapott, vagyis hogy ezt a szigeteken, vagy hol fogják levonni forrásnál, de az senkit sem érdekelt, hogy kifizetik-e ezt az áfát. Főként a szigeteken nagyon nagy a készpénzforgalom. Ez mennyire aggasztja önöket, és hogyan látják, hogy van előre haladás ezen a területen. A második kérdésem, görög partnerekkel beszélgetve, nagyon sokszor az jön elő számomra, hogy a görög társadalomnak egy igen nagy részében van igenis, igenis, és van szándék a reformok felé, tehát akik támogatnák a kormányt a reform törekvésekben. Ön hogy látja ezt? Mennyire tudja ezt a reformakaratot mobilizálni, hogy ne csak messziről figyeljék az állampolgárok ezeket a folyamatokat, hanem vegyenek ebben részt. Például gondolok a KKV szervezetekre, vagy köztes szervezetekre, akiknek például igenis, és hat, fontos érdeke lenne az, hogy az áfát kifizessék. I'll focus more on the second part of your... Én most inkább a második részre fogok utalni, mert az elsőre azt hiszem, hogy már adtam választ. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Görögországban a probléma az az adó beszedhetősége. Valóban, amennyiben sikerül a beszedhetőséget növelni, akkor lehet csökkenteni az adósávokat. Nagyon sok olyan intézményt hoztunk létre, és rengeteget dolgoztunk ezzel a kérdéssel mert szeretnénk ezen keresztül szociális programokat létrehozni, a gyermekszegénységeket szegénységet csökkenthetnénk, és mindez akkor lenne megvalósítható, hogyha jobban be tudnánk fedni az adókat. Gyakorlatilag az adó alap szélesítéséről, vagy az adófizetők fizetők körének szélesítéséről van szó hiszen Görögországban jelenleg még főként az utóbbi négy-öt évben azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nagy része nagyjából önkéntes módon fizet adót. Nézzük most ezt a második kérdést a reformok kapcsán. Hogyan tudjuk bevonni a társadalom szélesebb rétegeit ebbe? A rossz hír ezzel kapcsolatban az, és ezt nem is fogom elrejteni, hogy az embereknek elegük van a reformokból. Az OECD elnöke, illetve főtitkára is beszélt arról, hogy a reformokat egymás után kellene bevezetni, mert jó lenne, hogyha az emberek végre látnának az eredményekből is valamit, és ez minden gazdaságban, fejlett gazdaságban nagyon fontos. Ez a folyamatosság a sikerhez. Ez az egyik oka annak, hogy Danny Roderick vagy más professzorok is azt mondják, hogy Brazíliában vagy Pakisztánban a kohézióval és az egyenlősséggel foglalkozva egy nagyon nehéz helyzetből kiindulva sikeresebbek lehettek. Én úgy gondolom, hogy az, amit ön is mondott implicite a kérdésben szerepelt, az az, hogy a társadalom ne csak elfogadja a reformokat, hanem részt is vegyen a reformok kidolgozásában. Az egyik érdekes pozitív hatása a válságnak, nagyon sok rossz hatása volt, de néhány jó hatása is volt, pont az volt, hogy az emberek jobban használták a kártyáikat a, gazd, a szociális gazdaság kialakulása. Ön ugye francia, Franciaországban ez 20-25 ot is kitehet GDP arányosan, Görögországban az emberek most újra szervezték magukat. Tehát kis társaságokat, kli, szociális klinikákat hoztak létre, és így tovább. Például Krétán nagyon jó zöldségtermelés folyik, amelyet aztán el tudnak adni Észak-Európában. Tehát kialakulnak egyébként erre szövetkezetek is, és nagyon sok ilyen kezdeményezés indult be. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen fejlesztési tervnek is ez a lényege. Nem csak felülről kell, hogy induljanak a reformok, hanem az embereket is be kell vonni abba, hogy igenis is van egy perspektíva, az emberek együtt tudnak működni, nem csak a, műk, nem csak a mezőgazdaságban, máshol is a szoftverek területén, az IT területen is létrejöhetnek szövetkezetek, tehát igenis, és az információval való közös sáfárkodás visszajöhet, tehát az emberek ezen keresztül jobban érzik azt, hogy részei a problémáik megoldásának, és én úgy gondolom, hogy ez a civil társadalom kialakulásának az eleje. Tehát, hogy nem mindig csak az államtól várjunk valamit, vagy a privát szektortól, hanem tegyünk magunkért. És így az együttműködés. Ez egy nagyon érdekes mellékterméke a reformoknak, ez a szociális vetület, és ez nagyon hasznos is, mert hogyha egy területen sikerül szövetkezeteket létrehozni, vagy együttműködni, akkor más területeken is beindulnak ezek a folyamatok. Köszönöm szépen! Még egy rövid catch the eye folyamatra lehetne sort keríteni a népától el, alelnökünk következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Lenne néhány kérdésem. Spanyolország hasonló helyzetben van, mint Görögország. Itt vannak a reformok. Az eurozónán belül egy százalékos körülbelül a kamatláb, Spanyolországban ez magasabb. 2015-ben tudjuk, hogy mik történnek, a reformoknak lassan vége, és nem akarok senkire sem mutogatni, de a görög központi bank szerint 2015-ben növekedett a szegénység Görögországban, úgy érzik-e, hogy tavaly elvesztegették azt az időt, ami ö, arra szolgálhatott volna, hogy a szegénységet csökkentsék, és milyen ö, tanulságokat vontak le a helyzetből. Köszönöm szépen! A második kérdésem a statisztikákra vonatkozik. Azt hiszem az elstat. Az elnök lemondott, mi volt el mögött a mögöttes ok? Van, aki azt mondja, hogy itt nyomásgyakorlásra került sor. Erről szeretnék egy kicsikét több információt kapni. Eliza Ferreira. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, nagyon érdekes volt ez a vita. Két kérdésem lenne. Az első, vannak-e a programban olyan elemek, amelyeket minőségi szempontból szeretnének megváltoztatni? Például mondjuk egy exportorientált modell, ről beszélünk, akkor, amikor az ország egyre inkább magába fordul, megvannak-e azok a lehetőségek, amelyek a reformra szükségesek? Tehát van-e itt mozgástér? A másik pedig az az, hogy az IMF és a többi úgymond óriás között megtalálják-e az utat, és mi ebben hogyan segíthetünk. Köszönöm, Grammatikákész úr! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Miniszter úr, nagyon szép dolgokat mondott itt el nekünk. Ön gazdasági témákat tanít az egyetemen, én is az vagyok, bár más területeken, és most végre optimizmus sugárzik egy görög képviselőből, kormányképviselőből, de hogyan tudja akkor azt megmagyarázni, hogy a görög lakosság elégedetlen a kormányával, teljesen reménytelen, önöknek vagy a piárja rossz, vagy a reálgazdasági tevékenysége nem kielégítő. Rövid kérdés volt valóban, és aztán a tényleg utolsó, az pedig hol lenne, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a, az elmondottakat. A gazdag a Görögországban önkéntesen fizetik az adót. És hogy lehetséges az, hogy a gazdagok önkéntesen fizetik az adót, mi igazolja ezt? Akkor fordított sorrendben válaszolnék. A görög alkotmányban van az, hogy mindenki a saját lehetősége szerint fizessen. A politikai rendszer a kolléga úr, aki maga is gazdasági professzor, tudja, hogy ez alapján korábbi interpretációk legalizálták gyakorlatilag az adóelkerülést. A közkiadások körülbelül EU szinten álltak az előző kormányok idején is, vagy más kérdés, hogy milyen minőségek voltak ezek a kiadások, ahol elmaradtunk az európai átlag tól az, az állami jövedelmek, bevételek oldala volt, 6-7 százalékkal maradtunk el az európai legrosszabb értékektől, de Görögországban nem alakult ki egy szigorú adóbeszedési rendszer, és a, a pártok a középosztály érdekeit nem fogták föl. Az USA-ban ugye más jellegű az egész gazdaság nagyon ott hiteleket adnak. Nálunk főleg az állam háztartás van bajban, az USA-ban a magán gazdaságok látják ugyanezt. Úgy tűnik, hogy a neoliberális gazdaságtan nem tudott kellő növekedést, munkahelyi teremtést generálni a hozzáfűzött reménységek ellenére, sőt államháztatási hiányt generált. a, gaz, a közgazdászok lennének a legarrogánsabb emberek, ha nem léteznének jogászok is a világban. Nos, hát, hogy önnek válaszoljak, mint közgazdász a közgazdásznak, 25% a GDP az, az az összeg, amit ön mond. Ez békeidőkben hihetetlen. 25%-a a, a GDP-nek megy erre. Nem tudom, hogy ezt még a nem közgazdászok is átérzik, e hogy ez micsoda arány. És nem csoda, hogy az emberek már belefáradtak a reformokba. Az előttünk levő kormányok sora ígért reformokat, csinált félreformokat, ezek jöttek, nem jöttek, változtak. Én is állampolgárként azt mondom, hogy elegem van. Tehát itt lenne az ideje, hogy most gyorsan, hatékonyan levezényeljünk valóban érdemi reformokat. És az önkérdésére válaszolva, ha ezt az első felülvizsgálatot megtettük, akkor át fogunk térni a reform agendánk megvalósítására. Óriási pénzügyi kiigazítások fognak történni, fenntarthatóvá akarjuk tenni az adósságállományunkat, és rá akarunk lépni egy valóban egy olyan pályára, amely valahova vezet, egy stratégiával. A görög kormány elkötelezett emellett, nem nagy látványos és nem működő dolgokat akarunk, hanem sok helyen apró intézkedésekkel részszerűen megfogni a dolgokat. Ami a, az Elstat kérdést illeti, volt itt egy bírósági eljárás, jóval korábban, mielőtt én pénzügyminiszter lettem, lemondott, de még ez előtt is létrejött egy nemzetközi panel, amely együttműködött a közbevételek államtitkárával nálunk. A nemzetközi panel aztán azt hiszem úgy döntött egyhangulag, hogy ez a megfelelő személy kinevezték, én magam is jókat hallottam róla, tehát megpróbáljuk most az új főtitkár segítségével átláthatóan kezelni a rendszert, de nekem ebben nincsen beleszólásom, maximum megindokolt érveléssel elvehettem volna támogatásomat tőle, de nem vettem el, mert én is jónak tartom. Ennyi volt a befolyásom az ő kinevezésére, hogy nem vétóztam azt meg. De őszintén tettem ezt. Az Elstatnak nincsen közintézmény tudata, és a statisztikáikat is lassan, illetve szeretik el titkolni, és nagyon bürokratikusak. A, a hallgatóimtól tudom, akiket az egyetemen tanítottam, és akik ott dolgoznak, tehát maximum annyit tudok tenni, hogy most miniszterként megkérem őket, hogy, hogy közintézmény szerűbben kezdjenek el működni. Én magam, és egyébként tudatilag még inkább kutató vagyok, mint pénzügyminiszter, de igen, azt fontosnak tartom, hogy a közintézmények a kutatóik segítségével olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek a magángazdaságot támogatják. Nyilván követtünk el hibákat, tanultunk menet közben, januárban ö, még ott tartott a kormányunk, hogy csak egy olyan kormánytagunk volt, aki már egy korábbi kormányban is szolgált, ez a miniszterelnök helyettes, tehát egyikünknek sem volt kormányzati tapasztalata. Biztos, hogy csinálhattunk volna dolgokat másképp és jobban, de úgy gondoljuk, hogy tapasztalatlanságunk ellenére a lehető legnagyobb elkötelezettséggel és odaszántsággal álltunk neki a munkának, és sikerült is sok mindent rendbe raknunk. Ez az önkérdésére is talán egy kicsit válasz. Minden erőnkkel megpróbáltunk a, a szociális és fejlesztési kérdések területén előrelépni és kompromisszumokat kötni. Minden megállapodás annyit ér, amennyire a megállapodó felek tartják, de ha valamiben megegyeztek, akkor ez az a piaci értéke a megállapodásnak, amit el kell, hogy fogadjanak. Nyilván vannak optimális, tökéletes, és vannak hát kikényszerült megoldások, mindegyikre van példa, amit lehet, azt megtesszük. Thank you very much. Köszönöm szépen a miniszter úrnak. Szakalotos. Szakalotos miniszter úr. Ez, ez, volt az leg, egyik legjobb, hanem a legjobb gazdasági párbeszéd, amire sor került, érdekes volt és hasznos, mindenki számára egyértelmű, hogy végül is görög, végre Görögországnak már lehetősége van látni a fényt az alagút végén, felelőtlen lenne ezt a folyamatot megakasztani. Az IMF-fel folytatódnak az egyeztetések, és remélem, hogy az IMF is hallja ezt az üzenetet, hogy felelőtlen dolog lenne ezeket megakasztani ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. A pénzügyi segítségnyújtási munkacsoport jövő héten ül össze. Köszönöm szépen a részvételt. Március 17-én lesz a következő ekonülés.